Uh, Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, megnyitom az ülést, az ITRE szakbizottság ülését. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy az előadó Ferreira úr mit kért tőlem a kék gazdaság tekintetében. Tehát 9 órakor kellett volna megtárgyalnunk. De nem fogjuk ma megtárgyalni az ülésünkön, és pedig az előadó kérésére ezt a napirendi pontot töröltem. És ezért kezdünk 9 óra 30-kor. és erről a témáról május végén fogunk eszmecserét folytatni. És most Kappel előadó asszonyim kap majd szót, tehát 9 óra 30-kor kezdünk, és a hatos napi rendi pont, 2016, és a hetes napi rendi pont, ez a nem, nemes fémek megcserélődtek, és a 15-ös, ez pedig a misszió a hetes elé kerül. És mindenki megkapja megfelelő információkat. Igen, kollégó? Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát most a kék gazdasággal mi lesz? Tehát ezt teljes mértékben elhalasztjuk? Igen, elmondom még egyszer. Nem készült el az összes fordítás, tehát ez komoly oka annak, hogy elhalasztjuk ezt a fontos napirendi pontot. És különben is az előadónk kérte, aki megvizsgálta ezt az ügyet. Nem tudom, hogy valakinek van-e még megjegyzés napirendhez, nem látok megjegyzést, akkor így elfogadhatjuk. További változtatás nélkül. Akkor most a bejelentéseim. Itt az élveboncolásra vonatkozó európai polgári kezdeményezés az Európai Parlament jóvá hagyta. A polgári kezdeményezés az állatvédelmi irányelvet szeretné megváltoztatni, és arra kéri az Európai Bizottságot, hogy tegyen új javaslatot, amely más alapokra helyezi az államok, állatokkal történő kísérletezést. Május 11-e a módosítók benyújtásnak a határideje, tehát ez nagyon hamar itt van, és pedig a Jan 4Q2-ben lesz egy meghallgatás, tehát 11-én 4-től 18.30-ig. És az Agri az illetékes bizottság az ügyben. A következő információ. Tegnap információt kaptam egy tanácshoz intézett kérésre, és Turmes úr kérése, aki még nem kapott választ a határidőn belül, és pedig a 130 per 1-es. A 130 per 1-es értelmében azt javaslom, hogy a következő itre napirenden szerepeljen ez a kérés. Kedves kollégák és kolléganők, a hármas pont a jegyzőkönyvek elfogadása, tehát március 23-24-e, 2015, nincsen megjegyzés, akkor ezzel elfogadjuk. Akkor áttérünk az ötös pontra, amelynek a címe Úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé. asszony. Az én hibám volt. Okay. Uh, towards a, a thriving data-driven economy, our opportunities is Madagascar tehát úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé. Kappel asszony pedig figyelembe vette a módosítókat. Említettem már, hogy a bizottság közleményére reagálunk, amelynek ugyanez volt a címe, úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé. Itt általában a nagyobb adatmennyiséggel van szó, amelyek eh, nagy gazdasági jelentőséggel bírnak, és a digitális unió részét képzik. Nagyon fontos, hogy ezt a vitát 45 perc alatt lefolytassuk. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy 5 percet kap kapelasszony a bemutatásra, 3 percet az árnyékelőadó, és utána pedig a tagok. Tehát a kezdünk, és átadom neki a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Május 6-án a következő intítványt terjesztettem elő a prosperáló adat alapú gazdaság ügyében. Ez rendkívül fontos az ipar, a kis és középvállalatok, a startup cégek és az egész civil társadalom számára. Az előadóim támogattak, amikor a tervezetet készítettem, Michael Boni, Renato Szóró és Oszki, illetve David Borelli voltak azok, akik segítettek, és az inputjaikkal hozzájárultak a munkához. Köszönöm szépen az érintetteknek is a munkát, akik az elmúlt időszakban támogatást nyújtottak, az elmúlt hetekben, és a munkatársaimnak is köszönetet mondok, akik sok időt szántak arra, hogy ez a tervezet megszülethessen a hálózat, a big data esetében, a startupok, az ipar, a kis és közelfotok számára rengeteg lehetőséget kínál értékteremtési láncban, és óriási hatással van a kutatásra, a fejlesztésre. Szerintem egyértelmű, hogy számos előnyel jár ez, és az alkalmazás is számos területen lehet lehetséges bank, biztosítók, gépipar, healthcare, tehát az egészség, gazdaság és a többi hogyha a big Data-ról beszélünk, a 4.0-ról beszélünk, ez a negyedik ipari forradalom, az ember és a cégek aktív cseréjére kerül sor. Az Egyesült Államok, Cisco, IBM, stb. készítik, ezek uralják a rendszert, és elmondhatjuk a dolgok internetje, amikor a mindennapi élet és a virtuális élet cserül. Itt telematikai alkalmazások sokat fejleszt az Amazon, a Google, hogy pénzt keressenek, a Netflix, itt van egy új amerikai cég, még három éves sincs, az internet forgalom 35%-át adja az Egyesült Államokban, a Deutsche Bahn, a német vasútak, a Big Data-ra hivatkozik, a további fejlesztései során erre hagyatkozik. Ez egy hatalmas gazdasági terület, és végtelen lehetőséget kínál de Európában hiányzik a technológia, infrastruktúra, beruházások, az egységes jogi keret sincs meg, illetőleg az adatvédelem sincs megfelelő szinten. Az, hogy ezt el tudjuk érni, számos lehetőség áll rendelkezésre. Mindenek előtt olyan versenyelőnyökről kell beszélni, amelyek óriásiak. Döntések 5-6 százalékos termelékenység növekedést hoznak, hogyha a big datából indulnak ki. 1,9 százalékos GDP növekedésből indulhatunk ki, és rengeteg új munkahely, 42 százalékkal nagyobb a növekedés a következő 5 évben a szakértők szerint tehát ezen a területen a szakértők keresettek, és 25 ezer új munkahelyet, betöltetlen állás van. A Big Data hatalmas területet jelent, gyorsan növekszik, hétszer gyorsan növekszik, mint az amúgy is gyorsan növekvő IT-piac. Természetesen számos probléma van, ezekről beszélek a jelentésebben hiányzik még a tudatosság, a cégek 1,7%-a él a Big Data lehetőségvel az Egyesült Állam, vagy az egy, egy Európában, és az adatvédelem, az adatbiztonság, ez egy tisztázandó terület, egy rendkívül fontos kérdés, a kiberbűnözés is ide tartozik, amivel foglalkozni kell. Az infrastruktúráról már beszéltem, a széles sáv kiépítése, hálózatba kötött központok, a új fajta infrastruktúra mindenképpen követelményt jelentkezik. 2013-as parlamenti jelentés Pilar de Castillo készítette, szintén erre tér ki, és említi ezt a nehézséget 2020-ig, ha meg akarjuk valósítani a terveket, 35 milliárdot kell költeni Európában a szélessávú hálózatokra, 21 milliárdot fizetne az állam ebből hogy a háztartások felét akarjuk ellátni sávval, akkor 92,4 milliárdos összegre van szükség. Új kezdeményezésekkel akarjuk ezt létrehozni. Az Európai Strukturális és Beruházási Alap 21,4 milliárddal járna hozzá ehhez szabványokat is ki kell alakítani. Volt egy GSM standard 2G technológiával, most már 5G technológiánál járunk. Nagyon nagy szükség van arra, hogy Európa a standardek területén tényleg lépjen a szabványoknál de az infrastruktúra, technológia, pénz is hiányzik, ez akadályozza a kis és középvállalatokat, a startupokat és az iparágat is. Így azt jelenti, a képzésben is nehézségeink vannak, hiányoznak az adatszakértők, ez szerepel egyébként a jelentésben is. Szeretnénk válaszokat kapni az Európai Bizottságtól erre a problémára. Folytathatom? Kérem, a következő kérdések merülnek fel a Big Data összefüggésében. Itt ez egyébként egy szóbeli választ szeretnék kapni a bizottságtól. A bizottság hogyan fog eljutni oda, hogy létrejöjjön egy tényleges big data piac és jó versenyfeltételeket teremtsen? Milyen jogi és jövőképes keretet kíván kialakítani a, az Európai Bizottság? hogy az adatvédelmet és a piac dinamikáját is kezelni tudja. Hogyan tudjuk majd erősíteni a tudatosságot a kis és középvállalatok esetében, hogy a big data területén is működjenek, és az európai cégeket hogyan tudjuk támogatni, hogy piacvezetők tudjanak lenni ezen a területen. A, hogyan tudjuk a piacorientált szabványokat létrehozni, amelyek a megfelelő mechanizmusokat biztosítják ahhoz, hogy a magán és a közösségi adatok védelmét is biztosítani tudják. A Big Data hogyan tudja az új szolgáltatásokat javítani, milyen kommunikációs lehetőségeket kíván megragadni az Európai Bizottság, hogy bizonyos szolgáltatásokat, mint például a jegyzőkönyvezés, illetve a rejtje a titkosítás, stb. működjön. Aztán a nemzeti szinten is működnek dolgok, de nyilvánvalóan az Európai Bizottságnak kell képzési kezdeményezéseket díteni, hogy a, a kötvényeket tudjanak kibocsátani a tagállamok, és be tudják építeni a dolgoikat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm a megjegyzéseket, most pedig az árnyék előtt Bonyion úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm szépen Bargara kapelnak a kiváló és ösztönző munkáját. Egy sor kihívás jelentkezik az adatnövekedésből, hogyan tudjuk a korlátokat kezelni, ez egy fontos kérdés. Meg kell határozni a szabályozási és nem szabályozási kereteket is hogy ha a big datával foglalkozunk, ahhoz szükség van a kontextus jobb megértésére. Nézzük először a nagy kérdéseket, a kapcsolatok, a konnektivitás, az 5G kérdése például, hogyan gyűjtjük, dolgozók fel, a, hogyan keressük a lehetőséget az elemzésre, például hogyan tudunk nagy teljesítményű számítógépeket az infrastruktúrába beépíteni, ezek a fontos kérdések. A kulcsfontossági terület a platformok infrastruktúrája és karakterisztikája a technológiailag átfogó és semleges rendszerek kiépítése, hiszen így tudjuk a versenyt biztosítani, és lehetővé tenni a választás a fogyasztók számára. Hogyan tudjuk a magánberuházásokat erősíteni ezen a területen, és természetesen a szabadalmak itt fontos szerepet játszanak értékelni kell a megfelelő szabadalmakat, és ez rendkívül fontos, és a szabványosítás területén ezt szem előtt kell tartani. A 15. bekezdéssel kapcsolatban szeretnék módosított előterjeszteni bizonyos szabadalmak vonatkozásában. A második dimenzió az hozzáférhetőség. Az adatforrásokhoz való hozzáférés alapvető fontosságú. Fontos a tulajdonos a saját adatok, az üzleti adatok, a közösségi adatok kérdése. Itt megfelelő szabályokra van szükség, és szabályokra arra, hogyan osztjuk meg az adatokat. Az adat alapú gazdaság mindenképpen fontos a megosztáson alapuló gazdaság számára. Itt a big data kiaknázásának lehetőségét biztosítani kell, és a végfogyasztókra kell bízni, hogy a saját adataikkal mit tudnak csinálni. Mindenképpen szükség van a polgárok és a felhasználók emancipációra. A harmadik kérdés az interoperabilitás. Nagyon fontos egy a, a szektorokon átfogó megközelítés itt egy megfelelő interoperabilitásra van szükség, és átlátható szabályokat kell kialakítani a határokon átnyúló mechanizmusokra nézve. Ez vonatkozik ez a civil társadalom, az üzleti élet. A negyedik téma a hatás természetesen. Ez lehetőséget kínál a a személyesítésre, megszemélyesítésre. Ez egy alapvető kérdése a digitális gazdaságnak Egyébként megváltoznak a munkaerőpiaci elvárások is. Egy kulcsfontosságú kihívás Európa számára, hogy hogyan biztosítjuk eh, a hozzáférést, eh, illetőleg a megfelelően képzett embereket, a legjobb gyakorlatokat és technológiákat, eh, hogy értékes megoldásokat tudjunk kidolgozni. Az adatok feldolgozásának lehetősége mindenképpen fontos, és a nyitott kormányzáshoz is hozzájárulhat a részvételi demokrácia egy fontos lehetőségéről beszélünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm. Köszönöm szépen. Folytatni kell majd a vitát a későbbiekben. Köszönöm. Szorul úr. Szocialisták és demokraták. Köszönöm szépen. Nagyon rövid időm van arra, hogy kommentálni próbáljam ezt a témát, ami egyébként nagy horderejű, és igen komplex. Köszönöm szépen Kappel asszonynak a kiváló munkáját. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó alapot jelent a vita megnyitásához. Ahogy már a korábban szóló elmondta, az előttem szóló elmondta, a nagy adatforgalom által vezérelt gazdaság új lehetőségeket teremt az európai gazdaság előtt. Ez új erővel töltheti meg azokat a tevékenységeket, amelyeket eddig végeztünk. Akár a közigazgatásra, akár a kormányzásra, akár a gazdaságra, akár pedig a kutatásra gondolok. A megnövekedett számító, méretű számítógépeknek köszönhetően egyre alacsonyabb költségeken hatalmas mennyiségű adatot lehet átforgatni, és szintézist kialakítani olyan gondolatokat jelenítenek ezek meg, amelyeket korábban el sem tudtunk képzelni. Olyan szoftvereket tudunk ma készíteni, amelyek tulajdonképpen maguktól megtanulják a machine learning, a gépi tanulásra gondolok. Ez újfajta tanulási folyamatot jelent, és új értéket jelent az adatok számára. A nagy adatforgalom azt is jelenti, hogy minél nagyobb az adat mennyisége, érték szempontjából is exponenciálisan növekszik, és tulajdonképpen az európai adatokat össze tudja hangolni, és ezzel további értéket képes teremteni. Ugyanakkor nagyon sok új kérdést is felvet. Én egy aspektusra hívnám most fel a figyelmet. Ez nem csak lehetőséget jelent, pozitív lehetőségeket, a kormányok általában a társadalom, a politika számára, vagy a közigazgatás számára, vagy a vállalkozói szféra számára, de azért új veszélyeket is rejt magában, ugyanis nagyon gyakran a múlthoz, múltban elképzelhetetlen mennyiségű adatot tudják majd kezelni a cégek. Ismerünk olyan nagy céget, amely nem európai, és sokkal többet tud az európai 500 millió állampolgáról, mint az Európai Bizottság. Tudja azt, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan viselkednek, hogyan döntöttek tegnap és ma, és hogyan fognak dönteni a jövőben, elő tud, előre tudja ö, vezetni azt, hogy holnap mit fognak tenni, hogyan fognak viselkedni. Ezek az agregált adatok, ki ismeri ezeket, ezek közös ö, tulajdonban kellene, hogy legyenek az európai társadalom tulajdonában, vagy pedig egy cég tulajdonában kellene legyenek. Én azt gondolom, hogy ez a társadalom, tudom, társadalom kezébe kellene legyen, és közösen kellene kezelnünk őket nem pedig egy cég tulajdonaként. Ugyanakkor egy másik példa, amely szintén nagyon fontos, de erre nem annyira figyelünk. A Facebookra gondolok. Felfogjuk egyáltalán azt, hogy mennyire pontosan ismer mindannyiunkat a Facebook, és ez mekkora hatalommal ruházza fel őket. Itt egyébként le is zárnám, de én úgy gondolom, hogy a parlamentnek nem szabad lezárnia ezt a vitát. Nagyon szépen köszönöm. Következő Tosenovski úr az ICR-tól. já bych chtěl velmi ocenit... Eh, köszönöm szépen. Igen. Nagyon eh, nyílt szavakkal szólt az előadó, és eh, nagyon hasznosak voltak a vele történt megbeszélések is. Nagyon sok mindent bevett a szövegébe, és ezt nem tudom eléggé dicsérni. Az előadónak sikerült kihasználni az esélyt. Azt az esélyt, hogy hogyan lehetne továbbfejleszteni az egész ágazatot és az európai gazdaságot. Az adatok feldolgozása, az adatok óriási mennyisége mindenképpen kihívást jelent. Meg vagyok győződve, hogy nagyon jó alapokat teremthetünk a kérdések megválaszolására, és Barbara Kappel pedig kiváló munkát végzett. Néhány pontot szeretnék kiemelni. Ő is említette. Tehát például a big data, a nagy mennyiségű adatok használata. Nagyon fontos, hogy itt a kutatásba, fejlesztésbe is befektessünk. Mindenképpen a megbízható infrastruktúrát is fejlesztenünk kell. Nagyon fontos, hogy itt a támogatás tényleg hatékony legyen. És nagyon fontos az, hogy európai szinten is együttműködhetünk. Nagyon fontos például a széles sávú internet is, hiszen enélkül nagyon nehéz lesz az óriási mennyiségű adatot feldolgozni. És itt a supracomputing központokat is támogatnám, hiszen eh, itt olyan óriási mennyiségű adatfeldolgozása van, hogy egyszerűen más megközelítést kell választanunk az adatok feldolgozásának érdekében. És az európai szinten folyó programok, a Kopernikus, tehát például a világűrből történő fényképezések esetében is megoldható. Tehát én mindenképpen nagyon hasznosnak tartom a munkát, szerintem nagyon fontos lépést tettünk, a következő megbeszélésünkre Ancip biztossal, és még egyszer szeretném megköszönni az előadónak ezt a kiváló dokumentumot. Azt is szeretném elmondani, hogy tényleg nagy probléma. Köszönöm. Köszönöm. A következő felszólaló Kallas, asszony az Alde részéről. Köszönöm. Köszönöm Kappel asszonynak ezt a kiváló munkát. Én teljes mértékben támogatom a jelentés pozitív felhangját, hiszen itt óriási lehetőségeket kapunk az európai társadalom számára. Azonban a big data olyan technológia is, amely befektetést igényel. Tehát a politikusoknak pozitív jelzéseket is kellene adniuk a vállalatok irányába, hogy érdemes befektetni. Itt a cloud computing és a big data tekintetében tudom, hogy különféle kihívások vannak, de mindenképpen tudnunk kell, hogy mire van szükség. Tehát megfelelő módon szabályozni kell ezt a területet. A jelen helyzetben. Tehát az adatok hordozhatósága, tehát az adattárolás, az átláthatóság mind-mind fontos kérdéseket vetnek fel. Ezeket mindenképpen szerettem volna megvitatni. A tízes cikkben új algoritmusokra történik utalás. Nem tudom, hogy ez így teljesen korrekt. Hát az algoritmus az csak egyfajta eszköz, amit használhatunk. Szerintem itt más, más dolgokat is említhetünk, és ugyanez vonatkozik eh, a szabályzó környezet létrehozására. Tisztázni kell, hogy ez mit jelent. Tehát itt eh, egyenlő feltételeket kell teremteni mindenkinek. Tehát itt eh, a hagyományos és az új szektorokat is egyformán kell megítélni. Mindenképpen az adatok, a nagy mennyiségű adatok megosztására is európai választ kell találnunk. Itt vezető szerepről is hallunk. Az Obama adminisztráció például a Big Data-ról egy 90 napos áttekintést tartott, hogy milyen kihívások vannak, és ez az Európai Unióban is hasonló kell, hogy legyen. Tehát köszönöm szépen, és várom az együttműködést. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Ernst asszony a GUE részéről. Köszönöm szépen. Először is nyilvánvaló, hogy a big data-val a lehető legnagyobb növekedési potenciált érhetünk el ebben a században vagy ezredben. De már, már azt látjuk, hogy mintha valami aranyláz tört volna ki, mint a kolorádói aranyláz. És indulnak a tömegek, na hát most ez egy kicsit szimbolikus, de nagyon hasonló ez a helyzet itt nem arról van szó, hogy itt a hatalmas lehetőségeket lekicsinyeljem. Nem, nem, nem. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy alapkutatásokra van szükség. De a technikának etikája is van, és az etikáról is beszélnünk kell. A technika etikája is nagyon fontos, tehát a magánélethez való jog is nagyon fontos. Tehát itt aggódom. Felolvasok valamit a Computer Woche újságból. Itt kilenc startup vállalat kiállítja önmagát, és itt arról van szó, hogy megfelelően alkalmazni kell az ügyfelek adatait. Tehát itt csak azt látjuk, hogy a vállalatok már arra készülnek, hogy egy potenciális ügyfél viselkedését előre jelezzék, hogy adott helyzetben hogyan fog viselkedni, hogyan dönt, amikor vásárolni akar. Hogyha ebbe belegondolunk, akkor látjuk, hogy milyen dimenziói vannak a big data-nak. Felmerül a kérdés, hogy mennyire tudjuk a magánélethez való jogot, a saját adatainkhez való jogunkat megőrizni ilyen műszaki lehetőségek láttán. Mindenképpen beszélnünk kell erről a kérdésről. Az ötös pont így szerintem nem maradhat bent. Hiszen itt utalás történik az adatvédelemre, a tömeges adatokkal, tehát a tömeges adatok kezelése nem zárja ki. Ezt itt szerintem ne az legyen, hogy kizárja, hanem az, hogy álljanak összhangban itt személyes adatok kezeléséről van szó, és a személyes adatokat pedig védeni kell. Van eh, európai jogszabály is ebben a tekintetben. Végre kell hajtani, hogy ezen a szinten az európai jogot is figyelembe veszik, ugyanúgy, mint a nemzeti jogot. Azt is szeretném kijelenteni, hogy itt nem csak állásfoglalásról van szó, itt a témáról, hanem én azt javasolnám, hogy igenis legyen egy állásfoglalás. És nagyon fontos a, az adatvédelem, a magán adatokhoz való jog. Én úgy gondolom, hogy nem csak arról van szó, hogy egy zseniális technikát továbbfejleszünk vagy az infrastruktúrát kiépítsük. Én ezt nagyon sok fontosnak tartom, de felmered, felmerül az a kérdés, hogy az embernek itt milyen szerepe van. Hol van az ember? És szerintem az adatvédelmet is tovább kell fejleszteni, és ezzel is foglalkoznunk kell. Köszönöm. Thank you very much, madam. And... Köszönöm. Tamburánó úr az EFDD nevében. Köszönöm szépen. Sajnos a mi jelentéstevőnk nincs itt, úgyhogy szerettem volna megköszönni az ő nevében Kappel, úr, Kappel asszony munkáját, és azt a pozitív együttműködést, amit tanúsított. Mindenképpen a hosszú távon, hosszú távon kell gondolkodni az adatforgalom tekintetében. Jelenleg a egyik legnagyobb aggodalmunk pont az adatok birtoklásával, az ownership-el kapcsolatos. Éppen ezért szeretnénk azt, hogy ennek a szóbeli kérdésnek a lényegét ez jelentse. A digitális egységes piacra vonatkozó jogszabályra vonatkozó módosítások szintén ilyen irányba kellene, hogy mutassanak. Tehát figyeljünk oda erre a kérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A kollégák bemutatták a frakciók álláspontjait, most a többi képviselő alatt is, előtt is megnyitom a szót, Werner asszony. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm, hogy az adatvédett gazdaságot összefoglaljuk egy ilyen jelentésben. Óriási esélyeink vannak a big data területén, és szerintem a témákat úgy kell összefoglalni, hogy a KKV-kre fókuszálunk elsősorban. Itt az euforikus hangulat ellenére azonban a negatív aspektusokra is figyelnünk kell. Tehát például az adatvédelem, az adatvédelem biztonsága, de nagyon fontos például a munkavállalók jogainak védel. Ezen kívül itt eh, látok egy olyan eh, trendet, hogy a piac domináljon, és a nem közvetlenül személyes adatok eh, is lehetővé teszik például az alkalmazottak, a munkavállalók viselkedésének ellenőrzését. Tehát mindenképpen, visel, mindenképpen figyelnünk kell a munkavállalók jogaira is. Nagyon fontos az adatok átláthatósága, az adatok tulajdonjaga, ki az adatok, ki mire használhatja fel az adatokat. Úgy gondoljuk, hogy itt nem szabad túl magasra felvinnünk az árakat, hiszen az árakkal pedig ösztönzőket is szeretnék létrehozni, hogy beruházzanak erre a területre. És szerintem a nem európai konkurencia is gondoskodik majd arról, hogy az árak pedig lefele mennek. Nem állnak rendelkezésemre pontos számok, de a kettes bekezdésben lévő számokat egy 2013-as brit tanulmányjal hasonlítottam össze, ahol a munkahelyek fejlődésről van szó 2018-ig. Itt Nagy-Britanniáról van szó, vagy pedig más forrás is szerepel? Thank you very much, Köszönöm szépen, Dekoszirova asszony. Köszönöm szépen. Én azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok a jelentéstevőnek, mert úgy gondolom, hogy munkája nagyon jó munka, azzal kapcsolatban, hogy mit is jelképez, és egyébként úgy gondolom, hogy ez egy sok mindenre kiterjedő munka. A nyomozatok, vizsgálatok szempontjából, az infrastruktúra szempontjából vagy pedig a különböző digitális kompetenciák szempontjából vizsgálva ezt a helyzetet, amelyeket, amelyek feltételként szükségesek ahhoz, hogy ki tudjuk használni ezeket a lehetőségeket. Természetesen mindez implicite már benne van az elmondottakban, de azért explicite ki kellene mondani, hogy mit ilyen lehetőséget jelent a digitális gazdaság előtt, az, hogy globális szinten versenyképessé tehető az európai digitális gazdaság. Ez egy hozzáadott értéket jelent az Európai Unióban, és az ehhez az aspektushoz kapcsolódó minden más pozitívummal együtt, egy európai digitális egységes piac kialakulása, de ezen felül az európai gazdaság versenyképességéről van szó az egész világban, globálisan. Ebben az értelemben pedig úgy gondolom, hogy hangsúlyozni kellene azt, hogy PPP konstrukciókban ki tudjunk dolgozni olyan sztenderdeket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy Európa ezt a lehetőséget megragadja, vagy amilyen például a 90-es években a mobil technológiában már be is tudtuk bizonyítani, hasonló szinten kellene ezt most megvalósítanunk, és az Európai Bizottságnak ezért az a feladata, hogy mindez segítse, kidolgozva azt, hogy milyen technológiákon keresztül, az 5G technológiára gondolok, hogy az európai cégek ezen a területen világvezető cégeké váljanak. Tehát nemzetközi versenyképességről van szó, globális versenyképességről, és arról, hogy a standardeket globális szinten közelítsük meg, úgyhogy ebben az értelemben fontos lenne az, hogy néhány módosítást beterjesszünk, ezt meg is fogom tenni. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much, madam. Köszönöm szépen. Zorinyó úr következik. Köszönöm szépen. Szerettem volna megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, illetve a, az ő csapatának a munkáját. Ez a kérdés nagyon időszerű azért, mert a bizottság betekintést kíván nyerni a digitális piac világába. Hatalmas lehetőséget jelent ez Európa előtt, hogy versenyképességünket globális szinten is növeljük. Anélkül, hogy értékeinket, értékeinkkel kapcsolatban kompromisszumokat kellene kötnünk. Ez az emberekről szól, az emberekért kell dolgozni, mert a gazdaság van az emberekért, és nem fordítva. Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, nagyon fontos azt biztosítani, hogy egy interoperábilis adatmodellt valósítsunk meg, ez pedig egy nagyszabású fejlesztés eredményeként képzelhető el, és aztán fontos az interoperabilitás, de ezen túl kell mennünk, biztosítanunk kell azt, hogy minden összeköttetésben legyen, interoperábilis legyen és biztonságos. Tehát arra van szükség, hogy nagyon erős alapokat teremtsünk a digitális piac számára. A KKV-kat, a humán erőforrásokat fel tudjuk készíteni erre az új lehetőségre, a benne való részvétele terre. Tehát ez ne csak a nagy cégek számára jelentsen lehetőséget, hanem a KKV-k számára is. Tehát nekik is alkalmazkodniuk kell a jövő kihívásaihoz. És általában az állampolgárokat is fel kell készítenünk, ők úgy kell, hogy érezzék, hogy ennek a forradalomnak részesei, ez egy pozitív forradalom lesz. Köszönöm szépen, kedves kollégák, most pedig Ula asszony következik. Köszönöm szépen, saját nyelvemben finnül beszélek. Én is szeretném megköszönni ezt a pozitív kezdeményezést, hogy ilyen holisztikus megközelítést alkalmaznak, és megadja a lehetőségeket, melyek segítségével garantáljuk a bizalmat és a magánéletekhez, magánadatokhoz való jogot. És természetesen figyelnünk kell a klíma védelemre is, és nagyon fontos az, hogy gyűjtjük az adatokat, hiszen új módon tudunk új adatokat gyűjteni. És nagyon fontos az, hogy eh, itt a közszolgáltatásokat is javítani tudjuk, amennyiben bátran használjuk az új digitális lehetőségeket. Finnországban például már eh, az adóbevallást is meg lehet csinálni az interneten, és eh, nagyon fontos az, hogy ezek az adatokat ne használják fel más célokra. De nagyon jó dolognak tartom az, hogy eh, így általánosságban támogatjuk. Európának viszont nagyon fontos az, hogy a globális piacon Európa vezető szerepet kapjon. De például itt a nyelv is nagyon fontos szerepet játszik, nagyon fontos szerepet játszik a távolság. És nagyon fontos az, hogy a szabadalmak ne legyenek túlságosan drágák, hiszen hogyha túlságosan drágák a szabadalmak, akkor ez nem teljesen jó. Tehát most 2015-ben tovább kell haladnunk. Köszönöm. Köszönöm. Maragall úr. Eh, Köszönöm szépen. Először is, mint ahogyan elmondták már a korábban felszólalók, én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, megköszönni munkáját, és eh, Szorinyó úrhoz hasonlóan elolvastam az összes kapcsolódó dokumentumot. Az igazság az, hogy itt valóságban szerintem nagyon pozitív lenne, hogyha ezt a vitát összekötnénk egy másik vitával, az interoperabilitásra vonatkozó vitával, tehát a cégek és állampolgárok összeköttetéséről, hiszen össze kell kapcsolódnunk, és ezért a koordináció fontos. Itt két nagy kérdés merül fel. Az egyik a demokráciára vonatkozik, és a szabályrendszerekre, a másik pedig a technológiára és a gazdaságra. Az elsővel kapcsolatban két kérdés merül fel, az adatvédelem és azok a kérdések, amelyek a piachoz jutáshoz szükségesek. Technológiai szempontból itt nagy kockázatok is vannak, az egyenlőtlenségek kialakulásához vezethet ez a helyzet, tehát kompenzációkra van szükség a rendszerben, a különböző infrastruktúrák, a szélessávú internet hozzáférés, a felhő használata. Tehát itt ez egy fantasztikus technológiai lehetőség, amelyet meg kell nyitnunk mindenki előtt, és ugyanakkor a közszolgáltatásokat is be lehetne építeni ebbe, de egy individualizált rendszerre van szükség, és nagyobb biztonságra, illetve óvintézkedésekre. Ezen felül pedig szeretnénk, hogyha Ernest asszonyhoz kapcsolódóan egyfajta demokratikus ellenőrző rendszert építenénk be. Az embereknek tudnunk kell, hogy mik a lehetőségek, melyek a korlátok, és hogy milyen kockázatokat rejt magában ez az egész új rendszer. Már, hogyha ez nem így lesz, akkor a nagy adatforgalmat csak a nagy cégekhez fogjuk kötni a jövőben, és tulajdonképpen a big data-ból, a nagy adatforgalomból a big brother jelenségébe fogunk szép lassan átmenni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kedves kollégák, a megjegyzéseket mindenkinek. Nagyon érdekes volt ez a vita. Úgy gondolom, hogy ezt mindenki érzékelhette. Most pedig a bizottságnak adjuk meg a szót. Megjegyzések Loyola Szola úr részéről. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen nem áll lehetőségem, hogy bármit is mondjak erről a témáról. Mindenesetre azt elmondhatom, hogy a bizottság egy stratégiával fog előállni a közös, illetve a digitális egységes piacra kapcsolatban. Ennek részét képezi majd a nagy adatforgalom kérdése is, és biztos, hogy a harmadik pilléres lehetőségek ebben szerepelni fognak, később pedig majd, a, ezen a délutánon pedig majd alelnökünkkel is eszmét tudnak cserélni erről. Köszönöm szépen! Természetesen várjuk a, várjuk a bizottság válaszát. Nagyon rövid és velős volt ez a válasz, mondhatnám így is, most pedig kapelasszonynak adom vissza a szót, kérem, hogy próbálja meg összefoglalni az elhangzottakat. Köszönöm, elnök úr. A bizottság végszava tényleg jól illet ide. Itt biztos biztosan bemutatja a digitális stratégiát, és nyilvánvalóan nem meglepő, hogy tárgyaltunk az Európai Bizottsággal a jelentés előkészítése során is. Most pedig egy kérdésre szeretnék kitérni Werner asszony kérdésére. A második pontban szereplő adatok nem a Nagy-Britanniára vonatkoznak, hanem az Európai Bizottságtól származó adatokról van szó. Szóval persze a bizottsággal mindig kapcsolatban voltunk, amíg dolgoztunk. A Big Data egy nagyon lényeges pontja a bizottság javaslatának, amit ma mutatnak be és azt hiszem fontos volt a parlament oldaláról, hogy a témával foglalkozzunk az előkészítések során. Számos dolgot megelőlegeztünk, hogy úgy mondjam, olyas valamit, amit ma az Európai Bizottság is be fog mutatni, és egy olyan jogi keret, amit a bizottság mutat be fontos. Az ötödik pontról szeretnék még beszélni, hogy néhányan megfelemlítették ezt az adatvédelem, adatbiztonság ügye. Valóban ez egy központi területe annak, amit vizsgáltok, és fontos témát is jelent, csak részben tudtuk ezt érinteni, és nyilvánvaló, hogy egy további állásfoglalásra van itt szükség, és az a keret, amit az ITRE meghatározott ebben, az nem kielégítő a középpontban az ember áll, nem a gazdaság, nem az ágazat, az ember áll a középpontban, mint mondtam, ezért az adatbiztonság, az adatvédelem rendkívül fontos, a big datával szemben eh, eh, bizalom, fontos eh, ügy, fontos tárgyalásokat igényel. Nagyon szívesen megteszem az árnyék előadókkal a következő napokban, hetekben, hogy utána járunk az ügynek, hogy az ötödik pontot egy kicsit jobban kidolgozzuk, jobban megfogalmazzuk, hogy úgy mondjam, és adott esetben egy külön állásfoglalás is születhet itt. A következő hetekben folyó együttműködése már előre örülök. Az összes hozzászólótól, de mindenek előtt az árnyék előadóktól fontos információkat kaptam, ösztönzőket kaptam, ezeket figyelembe fogjuk venni. A módosítók határidejét kiterjesztettük, nem május 12-e, meghosszabbítottuk, egy néhány nap még hozzájön van lehetőség arra, hogy számos dolgot figyelembe vegyünk, nekem is lesznek még módosítóim, mert egyszerűen nem volt elég a hely öt oldal, egy ilyen hatalmas témára az kevés, ezért módosítókra van szükség. Aztán június 15-én az ITRE bizottságban ezt a jelentést elfogadjuk, aztán szeptemberben a plenáris elé kerülne a jelentés a tervek szerint. Az ANZIP féle jelentés ma délután jön ki, arra nyilván reagálnunk kell, majd valahogy örülök az együttműködésnek, és itt a plenárison is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kapel asszonynak, köszönöm Barbara a megjegyzéseket. És hason, köszönöm szépen a záró megjegyzéseket is. Szóbeli módosítás, állásfoglalási indítvány az, amin dolgozunk. A koordinátorok így döntöttek az ITRE bizottságban. A témával ilyen formában foglalkozunk. Önök is látják, hogy ez egy rendkívül fontos téma, és nagyon jó válaszokat kaptunk az ITRE bizottságon belül is és hát látjuk az Európai Bizottság is előkészítő munkálatokat folytat, van mint már elhangzott, a módosítók határideje ezúttal átkerül május 12? A szavazás az ITRE-ben valószínűleg június 16-a lesz. A szeptemberben a plenárison lesz pedig szavazás. Éppen a nagy nyári szünet után. Most pedig tovább lépünk a következő pontra. Az ITRE missziója az európai szabályozók az elektronikai kommunikáció területén, azok, amelyek itt szóba kerülnek, itt pán-európai szabályozási ügynökségről van szó, az európai szabályozók, az Berek ügynökség, hivatal egy ügynökség természetesen, és eh, két évente eh, delegációt küldünk ez az ügynökséghez, egy rendkívül fontos eh, terület a telekom ágazatnak, és igenis fontos számunkra ez a terület. Találkoztunk a Berek elnökével, tagjaival és a lett parlament távközlési bizottságának tagjaival is találkoztunk mint egy 15 percet szántunk erre a vitára, a tervek szerint, és a Mark úr a néppárt nevében volt a delegáció tagja, Constance Creol a szociális demokraták, és Michel Raimon a zöldektől. Megkérem a kollégákat, hogy szóljanak egy néhány szót ebben az ügyben. Elnézést, Krisz. Krisztiánis Karics is jelen volt a lett elnökség képviseletében. Természetesen ezt is el kell mondjam, ezt nem említettem meg. Elnézést kérek még egyszer. Hökmárka kolléga, szeretném megkérni, hogy röviden mutassa be a delegációt. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném aláhúzni, a berek az ITRE felelősségi köréhez tartozik. Del Castillo asszony itt van előttem, és ez a bizottság és Del Castillo asszony fontos szerepet játszott néhány évvel ezelőtt, amikor ez a testület létrejött, és hát számomra ez volt az első látogatás. Egy dolgot szeretnék még hozzátenni, ez egy személyesebb ügy első alkalommal, eh, amikor Rigában jártam, akkor a KGB határőrök mellett kellett elmennem. Ezúttal nem ez történt. Nem így van. Ez eh, egy eh, mm, egészen más hangulat volt. Ez egy látogatás volt oda, ami ma az Európai Unió egyik fővárosa, és egy ügynökségnek ad helyet, az Európai Unió ügynökségének ez egy hatalmas, fantasztikus fordulata a történelmünknek. Biztosíthatom önöknek, sokkal jobb volt most odautazni Brigába, mint első alkalommal, amit említettem. És hatalmas élmény volt ezt a gyönyörű európai várost látni. Mint ön is elmondta, egy sor személyet találkoztunk a Berek irodákban. A Berek elnöke, 2015-ben Vatima Barosz professzor, az alelnök pedig 2015-ben ő lesz majd a következő évi elnök, Wilhelm, Dr. Wilhelm Eichweiler, a, a Legflőg Mecsim is jelen volt, ők mind olyan tagok, akik a több parlam, és a lett parlament tagja is jelen voltak. Egyébként a tárgyalásaink mindenek előtt arra vonatkoztak, hogy ez a berek hogyan működik. A berek nem egy jogi személyiség, és nagyon fontos ügyekkel foglalkoznak, érdemes megnézni, hogy milyen fontos az, amit csinálnak, de mi mindenek előtt a tapasztalataikról tárgyaltunk, és hát azt a tudást vettük át tőlük, amit tőlük kaphatunk itt a roaming ügyében elég egyértelmű üzenetet küldött nekünk a bereke, nehéz megszabadulni a roaming költségtől, miért, mert költségekkel jár ez az üzemeltetők számára a viták jó részt azzal foglalkoztak, hogyan tudjuk megoldani ezt a, az ügyet, a trialóg része is, ez Del Castillo asszony, mm, és mások itt a bizottságunkból részt vesznek ebben a munkában. A berek üzenete világos volt, valahogy a költségeket le kell fedni, amelyekkel szembesülnek a cégek az és valamilyen megoldást találni kell ebben az ügyben. Eztán tárgyaltunk a sem, hálózati semlegességről is bereknek nehézségei voltak elmagyarázni, a, hogy mi történik, és nehéz egy közös pontot találni, hiszen nagyon különböző vélemények vannak. A fő dolog, amit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, a berek nem ugyanolyan struktúrával rendelkezik, mint ahogy eredetileg a bizottságunk vagy a parlament szerette volna. A struktúráját különböző nemzeti szabályozók alapján alakult ki. Az én személyes véleménye az, hogy Karinc úr és Kell úr talán egyetértenek, vagy nem az, amit mondok, de egy nemzeti szabályozok egy tanácsa ez végül is bizonyos értelemben, ez volt a benyomásom, és ezt el is mondtam, és inkább a nemzeti szabályozókat védik, mint sem a közös érdeket. persze nehéz megmondani, mi az a közös érdek, érdek de strukturálisan egészen másképp közelítünk egy kérdéshez. Tehát mindenki a saját birodalmát védi, ami önmagában nem baj, csak tisztázni kell, meg nekünk is biztosítani kell, hogy a saját perspektívánk valahol megvalósuljon. Ezt elmélyítettük ezt a vitát meglehetősen, és fontos volt látni, hogy az üzenetek, amiket kapunk, az igen nagyra becsült nemzeti hatóságok képviselőitől és a belektől is az összes probléma, ami itt van, az nemzeti szabályozókkal is megtárgyalható. Nem vagyok nagy federalista, ami engem illet, de meg kéne nézni, hogy tudunk valamilyen közös perspektívát létrehozni a spektrum használattal kapcsolatban, hogyan tudjuk biztosítani a pán-európai hálózatokat, és ezt azért mondom el egyébként, mert a berek értékelésének egy fontos része nem csak arról szól, hogy mi valamennyien egyetértünk abban, hogy jól dolgozzanak, a körülményei is fontosak. Itt jó lenne a szakbizottságunk számára, ha azt is megvizsgálnánk, hogy ezt a struktúrát hogyan tudjuk továbbfejleszteni, mert ami engem illet, meggyőződésem, hogy az európai szinten erősíteni kell ezt, és hogyan tudjuk az akadályokat megszüntetni. Itt, mert amúgy csak 28 részből álló, igencsak széttörezett piacról beszélünk, tehát így tudom megítélni a dolgot. A berek képviselőivel kapcsolatban azt mondhatom, ők nem feltétlenül ö, értenek egyet ezzel. Amúgy nagyon jól dolgoznak, nem az a gond, de bizonyos elemzéseket nekünk kell elvégeznünk. Szerintem fontos lenne, hogy egy újfajta perspektívát alakítsunk ki, és ebbe az irányba mozduljunk el. Érdekes eszmecserék folytak, és megígértük, hogy ez folytatódik, és értékeljük, mi történik a helyi szinten mi, mi van a mm, jogalkotásban a helyi szinten, és természetesen lehetőséget kell kínálni az embereknek arra, hogyha utaznak, akkor a helyi hálózatokba szálljanak be, és ne az otthoni cégük höz kelljen ragaszkodni, ez csökkenteni a költségeket, és tényleg a jogalkotásnak ezt a részét nyomon szeretnénk követni, és foglalkozni szeretnénk, vizsgálni kell a telekom ágazat változásait 2020-ig, és a Berek iroda jól dolgozik, úgy láttuk, de most inkább mondom, még egyszer a jövőbe kéne néznünk, és egy ilyen európai perspektívát kéne kialakítani a jövőbeli struktúrával kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm kollégának, köszönöm a földrajzi megjegyzéseket, meg mint Rigára, mint európai városra hivatkozott, hogy ezt külön megjegyeztem. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném ezt egy kicsit kiegészíteni, mert Valóban első alkalommal jártam a Bereknél, a Berek iroda és a Berek két külön ügy, ez fontos volt nekem információként. Egyetértek eh, Hökmark úrral, Berek, mint a nemzeti hatóságok képviselője, szabályozó hatóságok képviselője, hát ők végrehajtják azt, amit mi eldöntünk jogalkotóként, és igyekeznek is, ezt jól látjuk, és úgy tűnik, hogy sikeresek is ebben a tevékenységükben, de számomra az is fontos, hogy az ügynökségünkkel foglalkozzunk, ez a Berek Office, a Berek iroda, és ez nem csak a legújabb, hanem a legkisebb európai ügynökség is egyben. Ezt tudni kell, és ha azt nézem, hogy mivel foglalkoznak, a bereket támogatják, de az Európai Parlament munkáját is kéne támogatniuk a feladatszabás szerint, és hogyha a berek megalapítása és hivatalos megnyitása után az Európai Bizottság megtakarítási módusra lép életbe, és azonnal elkezdenek leépíteni, akkor ez nem egy szerencsés állapot. És éppen az a vita, amit az imént folytattunk, az előbb a digitális területen sokkal, de sokkal többet kell majd dolgoznunk, erre szükség van, megalapozott információkra, és a Berek iroda ügynökségként tényleg ideális lenne, hogy ebben támogasson bennünket, hogy a szakmai munkát itt javítani tudjuk. Ezért aztán a költségvetési tárgyalásokon, a jövő évre vonatkozó tárgyalásokon a berek számára több pénzt, több személyzetet kéne biztosítani, már csak azért is, hogy a szakbizottságunkkal együtt kidolgozhassunk egy stratégiát arra, hogy a berek által szállítandó információkat hogyan tudjuk jobban felfogni, integrálni a munkánkba, és remélem, hogy ők már akkor ugyanúgy hozzájárul ehhez, mint ahogy én az ő megjegyzéseit támogattam az imént. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hölgyem, a delegáció harmadik tagja. Karinzur az étre bizottság és a lett elnökség képviseletében. Köszönöm szépen, hát ennyi mindent képviselek egyszerre. Ez volt a második misszióm az ITRE szakbizottsággal, és mindig tanulunk, egyre többet tanulunk. Támogatom azt, amit a két kollégám az előtte mondott. Emlékezzünk arra, hogy a berek két dolog. Először is, ahol a nemzeti szabályzók összejönnek, és van egy eh, ügynökség Rigában, ez nagyon kicsi, azt hiszem, hogy 15-en dolgoznak ott összesen, tehát szerintem ez az EU legkisebb ügynöksége. És a fluktuáció az viszonylag magas, tehát az igazgató, vagy a főnök, nem tudom mi volt a címe, de nagyon meglepő volt, amikor mondta, hogy egy olyan országban, mint Lettország, nagyon problémás megtartani az embereket. Tehát jó embereket szereznek bárhonnan Európából, oda mennek, aztán észreveszik, hogy Lettországban 0,75 a fizetési koeficiens, tehát csak a kevesebbet kapnak, mint amennyit elvárnak, és utána elmennek. A probléma az az, hogy mi ettől szenvedünk. Hiszen a Berek iroda nem kap elég embert. Hiszen akik páneurópai módon gondolkodnak, nem tudnak úgy dolgozni, hogy szinte heti alapon cserélődik a személyzet. És ami az én országomban megtörténik, az elképzelhető, hogy a újabb vagy a nem olyan gazdag tagállamokban hasonló. Nem tudom, hogy mi itt a megfelelő pénzügyi kihívással rendelkező tagállamokban. De európai dimenzióra van szükségünk, és nem csak az egyes tagállamok együttműködésre, különben nem kapunk európai hozzáadott értéket. Szerintem erre figyelnünk kell. Meg kell néznünk, hogy mit tehetünk, hogy segítsünk, hogy ott mégiscsak jobb legyen személyzeti politika. Na már kaptunk néhány következtetést is a jelentésből, a vitából, a következő felszólaló. Ez egy különleges eset a felszólalónak. Paul Rübik hiszen születésnapja van. Tehát gratuláljuk. And uh, you know, colleagues, uh, I know precisely how... Tehát pontosan tudom, hogy hány éves, tehát nem az, hogy milyen idős, hanem milyen fiatal. Hát, hogyha összehasonlítom saját korommal, akkor gratulálhatunk fiatalságának is. Tehát most nem korlátozom a felszólalási idejét. Ja, recht herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Hát szerintem a legnagyobb ajándék, amit kaphatok, hogy beszélhetek, de azért rövid leszek. Tehát a berek és az eszek számunkra mind nagyon fontos. Tegnap találkoztunk a berekkel, és úgy értelmeztük a megbeszélésünket, mert az észével tárgyaltunk, és ez a kettő az a terület, ahol nagyon fontosnak tartottuk, hogy jöjjenek. És látjuk az információ és kommunikációs technológiát, illetve az energia is ide tartozik. Ezek függenek egymástól közvetlenül, és mind a kettő nyomás alatt van, hogy több személyzet legyen. Tehát a bereknél is hallottuk már a személyzeti problémákat, és éppen ezért elgondolandó, hogy ezt a két területet összevonjuk. És hogy esetleg egy nagyobb személyzeti kontingest kapnak így. Természetesen arról van szó, hogy egész Európában kell előkészítenünk a frekvenciák kiosztását, és a frekvenciák kiosztása pedig összefügg különféle szabványosítással. És szerintem nagyon fontos ezen a területen ez. Éppen ezért a Költségvetési Bizottságban elgondolkozunk azon, hogy a két ügynökség összevonása esetleg hatékonyabb lehet-e, hiszen láttuk, hogy a roaming esetében még nagyon sok protekcionizmus van. Ezt a témát majd a piac megoldja. Hogyha látjuk, hogy Belgium és Luxemburg egymás között önkéntesen megszüntették a roamingot, akkor ez egy nagyon jó jel és a többi ország is követhetné ezt a példát, hogy a hazai tarifát alkalmazza. És akkor ott van a Google, és a Google pedig Wi-Fi-t vezet be, és igazából több mint száz távközlési céggel tárgyal. Tehát szerintem a roaming díjak sokkal hamarabb megszűnnek, mint ahogy a tagállamok ezt gondolják, bármennyire blokkolják is a roaming megszűlését. Tehát ez egy jó dolog, hogy itt a piac hamarabb hoz megoldást, mint a politikat. Köszönöm a születésnapi ajándékot. Köszönöm szépen, kolléga úr, köszönöm a megjegyzéseiket. Köszönöm mindenkinek, aki Rigában járt, ezen a delegációs úton az ITRE nevében. Most akkor áttérünk a következő napirendi pontra. Ez a hetes napirendi pont. Ez pedig a fenntartható európai fejlődés. Edward Martin a jelentéstevőnk, és a kollégánk pedig egy munkadokumentumot készített elő, Tehát 45 perc van erre a vitára, tehát a nem nemes fémek fenntartató európai iparának kialakítása. Tehát 5 percet kap Eduard képviselő, utána pedig árnyékelőadók és az érdeklődők. Tehát az öné a szó előadó úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy még egy kis open bárt kaphatnék a, a felszólalási idővel kapcsolatban, de hát megpróbálom majd röviden összefoglalni a mondani valómat. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak a tarantói olaszországi munkások, akik itt vannak köze, köreinkben, a teremben, szeretném őket köszönteni. Ön is elmondta, ez egy közbenső dokumentum, ez nem egy jelentés. Ennek a célja az, hogy vitát tudjunk folytatni annak érdekében, hogy majd később egy jelentés szülessen, ezt május 18-án fogjuk megkezdeni a jelentéssel kapcsolatos munkákat. Úgyhogy várom az önök véleményét, most pedig térjünk rá a lényegre. A munkamódszerünk az az, hogy találkoztunk azokkal, akik a színes fémekkel tehát a, a szektorban dolgozókkal találkoztunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért vannak különbségek a között, amiket hallhattunk tőlük. Ez egy stratégiai szektor Európa számára, úgyhogy az azt is jelenti, hogy a közegészségügyi és környezetvédelmi megfontolásokat is figyelembe kell vennünk, ugyanakkor nagyon fontos a know-how transferje át örökítése a következő generációkra, aztán fontos a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos politikánk, a kibocsátás kereskedelem és az energia ár dimenzióit is figyelembe kell venni, és ezen kívül a piacok helyzete Európában szintén ide tartozó téma. Azt is megállapítottuk, hogy a nem nemes fémekre vonatkozó fémipar, az ötvözetek, színes fémek és így tovább. Nos, hát itt azt láthatjuk, hogy a legtöbb nem, nemes fémben kevés az alapanyagunk itt Európában, tehát deficitesek vagyunk, és ezért másodlagos forrásokra van szükségünk. Itt olyan termelési módszerekről van szó, amelyek nagyon intenzívek, és gyakorlatilag sok széndiokszid kibocsátás köthető ehhez a tevékenységhez. De ezek az alapfémek, vagy nem nemes fémek gyártásával kapcsolatban, például az acélgyártásra gondolok, ez azt mutatja, hogy milyen ára van az adott fémnek, és milyen minőséggel bír. Tehát egy kicsit az európai ipart kellene előtérbe hozni ebből a szempontból. Ez egy igen magas szintű szakképzettséget igénylő terület. Csak az acélipar terén több mint 100 ezer munkahelyet válasz, ö, vesztettünk el, nagyon sok céget bezártak, több mint 40%-át ennek az iparágnak, és tulajdonképpen elképzelhető, hogy néhány éven belül újra lehetett volna nyitni ezeket a gyárakat, de most már ez nem valósítható meg, mert a kompetenciák is elveszőben vannak. Vannak olyan országok, ahol egészen más volt a stratégia, inkább megőrizték a kompetenciákat, még a nehéz időszakokban is, Például Martinikre gondolok, ahol továbbra is a kompetencia transferek, a know-how átadása folyik, úgyhogy talán ezen a területen is kellene valamit tennünk európai szinten. Mindezt azért mondtam el, mert ma gyakorlatilag az a feladatunk, hogy megállapítsuk, hogy melyek azok a fontos területek, vagy lépések, amelyeket megtehetünk befektetések támogatásával kapcsolatban. két fontos elemet kell itt figyelembe venni. Az egyik a környezetvédelmi politika, és a másik az energiaárak kérdése, tehát egyáltalán nem a munkaerő költsége az. Nézzük most a, ezt az utóbbi kettőt. Mindenki egyetért abban, hogy itt nagyon sok a káros anyag kibocsátás, nem csak a széndiokszidról van szó, hanem dioxin és még más kibocsátás is megvalósul. Két percben szeretném elmesélni azt, hogy hová látogattunk el. Katkaramban például. Európában az egyik legnagyobb acélgyárba látogattunk el, de a helyzet mégis úgymond drámai, mert részben az emberek szeretnék megőrizni a befektetéseken keresztül a munkahelyeket, és ugyanakkor a környezetvédelmi előírásoknak is meg kell felelni, mert sajnos a legnagyobb részvényes ezt nem tette meg. A másik oldalon viszont az ott élő emberek másik része követeli azt, hogy zárják be minél hamarabb ezt a gyárat, azért mert halálos esetek is voltak és kemény megbetegedések. Tehát itt a szociális szempontokat kell összeegyeztetni az egészségügyi szempontokkal, Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy több tízezer munkahelyről van szó, de nem lehet megőrizni ezeket a munkahelyeket, hogy az egészségvédelem kárára. Tehát a kettőt kell valahogy egyensúlyba hozni. Most nézzük a lényeget. Van azért egy-két stratégiai út előttünk. Az egyik az az, hogy az egész nemzetközi versenyképességet próbáljuk meg előtérbe, hiszen a kínaiak nagyon nagy versenytársaink, Európa pedig az európai cégeket nem zárhatja be, hogy aztán a, a külső versenytársak nyerjék meg ezt a versenyt, az, inok, tehát az inox, acél és más termékek területén. Nézzük, hogy hogyan lehetne megvalósítani azt, hogy nemzetközi szinten a verseny megfelelő feltételek mellett jöjjön létre. Hogyha Európa ma többet szeretne termelni a széndiokszid kibocsátási kvótáin felül, akkor meg kell vásárolni ezeket. Na most hát ezt kellene rákényszeríteni a külső partnereinkre is. Nem tudom egyébként elmondani a lényeget, hogyha pont most veszi el tőlem a szót, mert pont most jön a lényeg. Tehát szerintem ez egy fontos vita, talán még két percet megígér. A kínaiak nem felelnek meg a mi környezetvédelmi feltételéinknek, a benchmarkoknak, és ugyanakkor az lenne a fontos, hogy az európai cégek, akik megteszik azt, azokat a lépéseket, amelyek a környezetvédelméhez szükségesek, és adó, környezetvédelmi adót is fizetnek, ugyanolyan versenyfeltételek mellett tudjanak ebben a versenyben részt venni, mint a kínai partnerek, akik viszont nem teszik ezt meg, vagy versenytársak. Tehát itt egyenlőséget kellene biztosítani, és hogyha az európai cégeket nem ruházunk fel azzal a lehetőséggel, hogy megtegyék azokat a beruházásokat, amelyekre szükség van, akkor bizony itt nagy problémák lesznek. Ne haragudjon, én szeretnék majd időt adni az egész vitának a végén is, úgyhogy kérem, hogy valahogy próbálja meg kivárni ezt. Mondjuk 5 percet adtunk, még további 3 percet adtunk, tehát ez így már 8 perc volt. Salvini úr, jelentés, árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek azt, amit elmondott teljes mértékben egyetértek ezzel a stratégiai eh, állásponttal eh, a acélipar területén. Itt tulajdonképpen stratégiákról beszélünk, nem csak európai szinten, hanem megpróbáljuk a digitális ágendát a stratégiáink csúcsára állítani, de azért ne felejtsük el azt, hogy vannak más szektorok is, amelyek mondjuk úgy, hogy szükségesek, lehet, hogy nem stratégiaiak. Ilyen például az acélipar, és általában a nehézipar, fémipar, gépipar, ezekre szükség van, mert az egész gazdasági modellünk alapjait és gazdasági kultúránk alapjait jelenti, ez pedig a munka és a tulajdonlás közötti kapcsolaton alapszik. Ezt ki kell egyenlíteni. A kicsi, közepes vagy nagy cégről legyen is szó, a gyár az, amely megtestesíti magában, hordja gazdasági modellünk lényegét. A jelentéstevő odafigyel az energia árára, mint fontos tényezőre, és az ETS rendszer túl meghaladóan is elgondolkodik ezen. Én nem túlságosan támogatom az LTS e rendszert, de ugyanakkor azért azt ne felejtsük el, hogy tegnap egész jól sikerült az lts e sel kapcsolatos, illetve az MRS-sel kapcsolatos trialógus, ez pedig talán majd hozzá járul ahhoz, hogy ne halljunk bele az LTS e rendszerbe. Ugyanakkor szeretném azt is elképzelni, hogy a rendszeren túlmutató új rendszert tudunk kidolgozni, hiszen a mi szakbizottságunk munkái során nagyon sokszor kiderült már az, hogy a környezetvédelem téma, témája nagyon fontos, de ö, oda kell figyelni az ipar ö, munkájára is, és az ipar szerepére a gazdasági rendszereinkben. Köszönöm szépen! Köszönjük a megjegyzéseket! Tosanovski úr következik. Inyó, ICR. E ICR. E Děkuji, pane předsedo, za slovo. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani. Ezt az első, tehát szeretném megköszönni ezt az első lehetőséget, hogy leírjuk ezt a nagyon bonyolult helyzetet, amely jellemző a feldolgozó iparra, amely a nem nemes vémek feldolgozását illeti Európában. Olyan anyagról van szó, amelyel foglalkozunk el, hiszen a mi szakbizottságunk témája. Nagyon sok vitát folytattunk már itt a fémek feldolgozásával tekintetben, az acélipar tekintetében. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon fontos, hogy ezt a témát most elővettük. Nagyon fontos az, hogy eh, megfelelő figyelmet szenteljünk a témára. Hiszen a fém feldolgozás nagyon lényeges, hiszen eh, nagyon sok származéka van ennek, és nem csak a foglalkoztatás, nem csak a munkahelyek száma, hanem számos más ágazat is összefügg a fémfeldolgozásról, tehát az építőipar, a gépjárműipar, acél nélkül nagyon sok épület nem lenne felépíthető. Tehát sok mindent nem tudnánk felépíteni, vagy pedig nagyon problematikus lenne fém nélkül építkezni. Hát erről sokat vitázhatnánk, hogy uh, hogyan lehetne védeni az európai fémfeldolgozó ipart akár vámok révén. Tehát nem tudom, hogy a megfelelő védekezés a határon hatékony-e de mindenképpen valahogy a környezetvédelmi költségeket kompenzálni kell. Administratív módon nagyon nehéz ezt megoldozni. De szerintem mindenképpen vitázni kell erről. És a néppárti kollégám azt üzenem, hogy attól félek, hogy az európai acéliparban nagyon gyenge az ETS helyzetet. Tehát nagyon nagyon sok problémát nem oldunk meg itt a kibocsátás kereskedelemmel, ami az eh, európai feldolgozó iparok versenyképességre vonatkozik. Az a véleményem, hogy eh, csupán a beruházások adhatnának megfelelő megoldást, és a különféle technológiák. Nem tudom elképzelni, hogy Európában eh, elviselhető-e, hogy még kevesebb acélt, vagy még kevesebb fémet dolgozunk fel, hiszen eh, ez a munkahelyek további bezárásához vezetne, és ez természetesen a többi ágazatban is érezheti majd hatását. Nagyon nehéz a nyersanyag költségek helyzete, nem hasonlíthatjuk össze ezt Kínával, az Egyesült Államokkal, Örülök, hogy ezzel a témával foglalkozunk, és remélem, hogy gyakrabban beszélünk a szakbizottságunkban erről a témáról. Elnézést kérek, hogyha sokat beszéltem. Petersen kolléga az ALDE nevében. Sir Angelica not able... Köszönöm. Angelika kolléganő nem tud itt lenni, az ő nevében szeretnék felszólalni. Egyetértek az előadóval, hogy az európai nem nemes fém ágazat probléma ez, hogy nincs kereslet, főleg az acél iránt. A szektort mindenképpen át kell alakítani, több beruházásra, több befektetésre van szükség, hogy az európai acélipar versenyképes maradjon a zöld gazdaság keretein belül is. Tehát Európának egy hosszú távú beruházási politikára szükség, hogy innovatívabbak legyenek a termékei. Szeretném még kihangsúlyozni, hogy az európai politika és a, a forrás hatékonyság ebben az ágazatban előmozdíthatja a helyzetet. Az Európai Energia Unió kontextusában is látnunk kell ezt, hiszen eh, szükséges az, hogy legyen egy belső energiapiac, amely mindenképpen eh, előmozdítja a helyzetet, hiszen az acélipar energiaigényes, és éppen ezért a zöld gazdasággal kell összhangba hozni. Biztosítani kell az energiát, és eh, biztosítani kell a környezetbarátságot. A nem nemes fémszektor globális szinten versenyképes lehet globális szinten is garantálni kell a azonos feltételeket. Látjuk a nem tisztességes kereskedelmi gyakorlatot, például a dömpinget. Ezzel foglalkoznunk kell, és pedig egy átfogó kereskedelmi stratégiával. Itt tartoznak a kereskedelmi védelmi eszközök, amelyel garantálhatjuk, hogy a harmadik országok piacára is bejut az európai nem nemes fém. Tehát hatékony intézkedésekre van szükségünk, hogy elérjük ezeket a célokat, és hogy megfelelő módon működjön a belső piac. Nagyon szépen köszönöm az előadónak, és örülök az együttműködésnek. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, kolléga Köszönöm, alelnök úr, a megjegyzéseket. A következő a GUE részéről Sirikiotis kollégium. Úgy látom működik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, annyit szeretnék még elmondani, hogy a GUE árnyék előadója nem tudott eljönni az ülésre, és ezért a nevében vagy helyette szólnék hozzá. Martin úrnak szeretnék köszönetet mondani a fontos és érdekes szövegért, amit előterjesztett politikai prioritásokat is bemutatott, és hát tudjuk, hogy az acélipar egy rendkívül fontos gazdasági ágazat Európában, és igenis osztjuk azokat az aggályokat, amelyeket az előadó kifejtett. A, a munkavállalók egészségéről van szó, és általában a népegészségügyről, azt kell végig gondolnunk először, hogyan tudjuk biztosítani, hogy az európai fémipar megmaradhasson. Ugyanis ezen a területen véleményünk szerint még plusz munkahelyeket is tudunk teremteni. Azt gondolom, hogy a mindenkori népek igényéből, szükségletéből kell kiindulnia egy ágazatnak, mert hozzá kell járulnia a nemzetgazdaság fejlődéséhez itt azt gondolom, nem csak egy-egy földrajzi régióra kéne koncentrálnunk, hanem konkrét intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott fejlődést tudjunk biztosítani ezen ágazat számára az EU-n belül. A jelentés egyébként azt is tartalmazza, hogy a versenyszabályokat is alaposan meg kell gondolni és meg kell határozni, mert az elmúlt időszakban csak azt láttuk, hogy a multik, a monopóliumok élhetnek a versenyszabályok előnyeivel. Az Európai Stratégiai Beruházási Alapot kívánják eh, itt figyelembe venni, de nem hiszem, hogy az hozzá tud járulni a megfelelő ipari alap kialakításához, és igenis látom, hogy vannak összeférhetetlenségek ott, és aztán meg kell nézni a környezeti ártalmakat, költségeket, a CO2 kibocsátást, a gyártás folyamatából, de ezt olcoknál is meg kell nézni, amelyeket importálunk az Európai Unióba. Igenis, az, a környezet tönkretételét meg kell akadályozni mindenhol, és adott esetben a saját eh, gyártásunknak, termelésünknek eh, eleget kell tenni a szabványoknak, az előírásoknak, de máshol is ügyelnünk kell például a környezetre, a, munkavállalók jogaira. Szükségünk van erre az ágazatra az Európai Unióban, de a polgárok életminősége sem szenvedhet emiatt. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Az EFTD név, névem, nevében Boreldi kolléga. Ő is koordinátort helyettesít? Nem, ön előadó, valóban az. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Először is én is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Nagyon jó munkát végeztünk az elmúlt időszakban, elmúlt napokban, és nagyon pozitívnak értékelem azt is, hogy a dokumentumban a belső piac megváltozására helyezzük a hangsúlyt, ugyanis ez az egyik legnagyobb aggodalmunk, hogyha a cél az, hogy új lehetőségeket, új feltételeket teremtsünk, amelyeknek révén a fémipart prosperáló tesszük, akkor először is azokat a az egyenlőtlenségeket kell figyelembe vennünk, amelyek a tagállamok közötti energiaárbeli, illetve agekhez vezethetők vissza. Azok az országok, ahol a legnehezebb a helyzet, ott egyre nehezebbé válik majd a helyzet, és a szakadék vagy az űr tovább fog tágulni. Tehát ezt kell figyelembe venni ebben a jelentésben. És egy másik kulcsfontosságú téma pedig az, hogy hogyan kívánjuk kiigazítani a helyzetet a határokon szerintem igen fontos az, hogy az import termékekre ugyanazokat a szabályokat szabjuk ki, amelyeket az európai gyártók számák, számára is kötelezővé tettünk a széndiokszid kibocsátás területén. Így lehetnek kizárólag megalapozni azt a verseny egyenlőséget, amelyet az európai és Európán kívüli termelőktől elvárunk. Köszönöm szépen, kollégák! Így most a politikai, tehát a frakciók részéről megtörténtek a beszédek, és most jönnek a képviselők. Köszönöm szépen Eduardo Martinnak, mert azt hiszem, hogy ő nagyon jó munkát végzett, nagyon jó ez a munkadokumentum. Mindazokra a témákra, aspektusokra kiterjed, amelyek az alumínium és az acélipar szempontjából fontosak, és végül Európa iparának erősítését is megcélozza. Az egyik fontos komponens ebből a szempontból technológiai értelemben a fejlesztési komponens, a digitális fejlesztés, itt van aztán az autóipar is, de egy másik fontos komponens az európai ipar fejlesztésének az az alap öm, termékek gyártása, amelyek nélkül nem képzelhető el az ipar továbbfejlesztése, illetve az európai gazdaság fejlődése. Ezek azok az alapvető problémák, amelyekkel Európa meg kell küzdjön. Az egyik az az, hogy milyen drága az energia, aztán az, hogy az energiaipar, illetve az energiaárak kötődnek a kibocsátási a kereskedelmi egyezményhez, és ezen szektorokban nagyon nehéz a versenyhelyzet Európában. Szerintem nagyon fontos az, hogy ezeket a kiigazításokat elvégezzük a határoknál, úgymond. Nagyon komplex eh, helyzetről van szó, de mégiscsak érdekes és jó gondolatokat tartalmaz ez a jelentés ebből a szempontból, és aztán egy másik fontos elem, amelyről szinte semmilyen szó nem ez esik, az az, hogy bent az Európai Unió területen belül hogyan valósul meg a verseny. Pedig ez alapvető. Mindig kifelé tekintünk, de mint hogyha befelé az Európai Unión belülre egyáltalán nem fektetnénk hangsúlyt, pedig, pedig ez is fontos. Az biztos, hogy lesz még idő arra, hogy részletesebben megvitassuk ezt a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen köszönöm a megjegyzéseket, és most a zöldek nevében egy árnyékjelentéstevő következik, aki most érkezett meg ebben a pillanatban. Köszönöm szépen! Sajnálom, hogy egy kicsit késve érkeztem meg. Egy másik szakbizottságban is munkát végzek. A jelentéstevő munkájával kapcsolatban a következőket hangsúlyoznám nagyon elkötelezett a jelentéstevő ebben a dossziéban, és ez rendkívül fontos, ezt ki kell hangsúlyoznunk, el kell mondanunk. Sikerült részt vennem az egyik látogatáson, amelyet a jelentéstevő szervezett, és nagyon-nagyon érdekesnek gondoltam azt, hogy a dosszié különböző elemeit a valósághoz tudtuk viszonyítani. Láthattuk azt, hogy európai szinten hogy néz ki a dolog, és fontos voltak, volt az, hogy tudtunk találkozni az iparosokkal, vagy a munkásokkal, vagy a szakszervezetekkel. Ez nagyon fontos, és a korábbi mandátum során az acéliparról már sok szó esett, de itt azért egy alapvető munkát kell majd még elvégeznünk. Számunkra ez nagyon fontos, kell, hogy legyen, mert ezzel fogjuk tudni majd legitimálni azokat a javaslatokat, amelyeket a parlament, illetve ez a szakbizottság tehetnek a témában. A magam részéről támogatom a jelentés két fontos gondolatát. Az egyik az, hogy a kiigazítások megvalósuljanak a határok között. Ez persze egy nehéz téma itt a parlamenten belül is, vagy Európán belül is, Részben talán esik erről szó az ETS piacokkal kapcsolatban, az irányelvben, tehát hogyan lehet a szénkiszivárgást meg ö, akadályozni. Nem lehet az, hogy ezt rákényszerítsük a cégeinkre akkor, hogyha ez az ő versenyképességüket nagymértékben zavarja, és ráadásul az ő versenytársaiknak versenytársaikra nem vonatkoznak ugyanezek a szabályok. Egyébként ebből a szempontból szerintem tényleg nagyon jó irányba haladunk ezzel a jelentéssel, vagy ezzel a munkadokumentummal. Aztán egy másik fontos elem az arra vonatkozik, hogy hogyan néz ki a jövőben, holnap hogyan néz ki az acélipar versenyképessége. Többen standardizálni szeretnék akár ö, világszinten azokat a szociális és ö, környezetvédelmi feltételeket, amelyek Európában megvannak, de a klímacélokon felül az európai versenynek az innovációban kellene előjárnia, a hatékonyság, energiahatékonyság Nyersanyag hatékonyság és széndiokszid, illetve üvegházhatású gázkibocsátás területén. Tehát mindebben nagyon is támogatom a jelentéstevőt, azért, mert nagyon jó minőségű munkát végzett, és jók a javaslatai is. Köszönöm. Kedves kollégák, köszönöm. A hozzászól Marias kolléga. Köszönöm szépen. mert a kollégámnak szeretnék gratulálni a ma bemutatott jelentéséhez. A környezetvédelem, a közegészségügy védelme, ezek olyan témák, amelyek éppen tegnap kerültek szóba a petíciós szakbizottságban, hiszen ott komoly bírálatokat hallottunk az ilyen cégekre vonatkoztatva, amelyek például ásványokat termelnek ki nem a bérek jelentenek önmagában problémát, hanem a minőségről beszélnek, az energiaköltségekről és a beruházásokról, amelyekre szükség van. Úgy gondolom, hogy ebben a pontban, ahol most tartunk, erre a három kérdésre kéne koncentrálnunk. Görögországban egy nagyon fontos vállalat, a Largo, az öt legnagyobb cég közé tartozik, amelyek nikkelt bányásznak, és nagyon jó minőségben. Ennek ellenére fenyegeti a bezárást ez a, ezt a céget. 68 euró az energiaköltség, míg máshol 25 euró Európában. Ezért engem érdekelne az is, hogy milyen beruházásokat lehet alkalmazni az energiaterületen, és úgy általában mit lehet tenni az említett cég fennmaradása érdekében. Vannak görög acélipari cégek is, ahol több ezer munkahely került veszélybe Görögországban. Görögországban nem jól működnek a dolgok, mert a megszorítások miatt és ezt sokaknak kellett alkalmazniuk. Végül is a termelésüket 25%-kal csökkentették az acélipari cégek, vagyis összességében másképp kell látni a vállalatok támogatásának kérdését, új megközelítést kell alkalmazni, vonatkozik ez a nem nemes fémekre is, támogatni kell a termelést és beruházásokat kell alkalmazni, ugyanis a Kínával folyó verseny nem történhet úgy, hogy csak a béreket csökkentjük. 1,3 milliárd eurót biztosított rágiúra kaszinóknak, és mi úgy gondoljuk, hogy mm, a termelésre kell fordítani a pénzt. Ennyit szerettem volna én mondani, és úgy gondolom, hogy az előadó kijelentéseit hallgatva igenis jövőt kell biztosítani ezen ágazat számára, az a alapvető ásványok feldolgozására. Konkrétan kell nézni a problémákat, mint a lárgó esetében. Nem engedhetjük meg, hogy a trojka olyan megszorításokat szorítson ki, amelyek alássák a cégek létezését. Munkahelyet akarunk teremteni, versenyképes akarunk lenni, és perspektívákat akarunk biztosítani olyan országok számára is, amelyek nagy problémákkal szembesülnek, mint Görögország például. Köszönöm szépen a kollégának a hozzászólását. Alelnök asszony, Tolja asszony. Köszönöm szépen, én is szeretném hozzáfűzni a gratulál, vagy én is szeretnék csatlakozni a gratulálókhoz. Nagyon pozitív, nagyon jó és összetett munkát végzett. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb témákra odafigyel, az energiaár például ilyen, a különböző országokban ennek más a hozzájárulása a végtermék árához, végső árához, és ez bizonyos országokban az acélipar vesztéhez vezet, de alapvetően az egész európai ipart, mint olyat veszélyezteti. Tehát fontos lenne Európa részéről nagyobb versenyképesség kialakításához szükséges feltételek megteremtése. Itt Kínáról sok szó esett, van, aki az Egyesült Államokat említi, de más, a világ más területei is fontos versenytársaink. És úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálni ezeket az ő által felvetett kérdéseket. Martin úr elmondja azt is, hogy ez egy másik problémán is felül emelkedhetnénk, az, hogy Európában Európa határain belül is a verseny nem megfelelőképpen alakul. Én úgy gondolom, hogy az, egész, az igazságosabb verseny kialakításával mindenképpen kell még foglalkoznunk a jövőben is, mert az, hogy állandóan csak kompenzálgatunk, az nem egyenlő feltételeket teremt Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, és így igazából nem vagyunk európai szinten sem versenyképesek. Ez pedig egyre keményebb kell vá- kezd válni, és bizonyos országokban egészen drámai helyzethez vezet az acéliparban. Két megjegyzésem lenne még, amiket jó lenne tovább fejleszteni. Az egyik például a kutatásra vonatkozik. Van egyébként egy európai kutatási alap is, és vannak ezen kívül nagyon érdekes további munkák, amelyek arra világítanak rá, hogy a kutatás, az alkalmazott kutatás a munkamódszerek területén például hogyan javíthatná a munkafeltételeket a munkások számára. Aztán fontos lenne még a körkörös gazdaság kérdését felvetni ezzel kapcsolatban. Támogatni kell azokat a cégeket, amelyek a már felhasznált alapanyagokból mm, származó termékeket újra vissza tudják forgatni a gazdaságba. Tehát ezek a körkörös gazdasággal foglalkozó cégek még nincsenek túl sokan, és elég drága is ez a technológia, de ezzel, hogyha meggondoljuk azt, nagyon sok munkahelyet lehetne teremteni, és kevesebb nyersanyagra lenne szükség. Tehát ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. És azután Pilár és mások is utattak már arra, hogy a belső verseny szabályait hogyan kellene átdolgoznunk. Akkor, amikor fúziókról beszélünk, akkor rendben van a dolog. Európa egyébként Terniben borzasztó ö, drámát okozott. A versenyszabályok nagyon szigorú alkalmazása miatt azt a céget ott, vagy azt a gyárat tönkretették, de még nagyon sok másikat is. Tehát kérem, hogy az Európai Bizottság tegyen valamit a versenyszabályok felülvizsgálatával kapcsolatban, a globális forgatókönyv miatt is. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să spun că raportul nu numai că este... Köszönöm szépen, elnök úr. Martin úrnak azt tudom mondani, hogy nem csak kiváló jelentést készített, hanem proaktív eh, javaslatokat is látok, és nem csak egy helyzetről számol be Miért is mondom ezt? Azt hiszem az egyik legfontosabb aspektus, amelyet figyelembe kell venni ebben az összefüggésben, az az, hogy hogyan tudjuk a különböző intézkedéseket egyensúlyba hozni. Vonatkozik ez a versenyképességre az EU-n belül is, és felvetődik a kérdés, hogy hogyan tudunk versenyképesek maradni a jövőben így egyértelmű igen a válasz Martan úrtól. Egyébként számos további kérdést is megválaszol Martan úr, olyan kérdésekről van szó, amelyek a környezet témáját veszik elő, és ha versenyképesek akarunk maradni, az egy dolog, de a környezetünkkel is törődni kell. Aztán hozzájön egy globális probléma is ehhez az egészhez, a széndiokszid kérdése. Megoldottuk, vagy meg tudjuk oldani Európában a széndiokszid ügyét, a kibocsátások ügyét, és az Antarktiszt érinti leginkább a CO2 kibocsátás, mert ott a legnagyobb az ózonjuk van-e bármilyen termelés, vagy acélipar az Antarktiszon? Ez a kérdés. Persze nyilvánvalóan a válasz nem. Vagyis máshol működő acélgyáraknak kell gondoskodniuk arról, hogy csökkenjen a CO2 kibocsátás. Márton urat támogatnunk kell éppen ezért, mert azt mondja, hogy van megoldás, végrehajtható a megoldás, megvalósítható a megoldás, és ezekkel a megoldásokkal a foglalkoztatást, a versenyképességet, a környezetvédelmet, mint probléma halmazt kezelni tudjuk, és ilyen módon tudunk haladni a céljaink elérése felé. Abban bízom, hogy a kollégák erőteljesen támogatják az országhatárokat is. Az Európai Bizottság, a Digi Growth, az onnan megszerzett főigazgatóság képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, franciául fogok beszélni, mert Márten úr frankofon. Nagyon örülünk annak, hogy vele együtt tudtunk dolgozni. már akkor is együttműködtünk vele, amikor szakszervezeti vezetőként részt vett a Tájáni elnök úr, vagy alelnök úr által az acéliparral kapcsolatban létrehozott magas szintű munkacsoportban. Tehát jól ismeri a szektort, egyetértünk az ő megközelítésével, ez egy rendkívül fontos stratégiai iparág Európa számára, Nagyon fontos ez a jelentés, és nem csak arról van szó, hogy ő analízist végzett, de nagyon sok jó javaslattal is előállt az Európai Bizottság számára. Ez az új DG Grow számára is hatékony munka lesz, és a, a klíma főigazgatóság számára is hasznos munkát végzett. Támogatjuk azt, hogy az elsődleges termelés és a másodlagos termelés számára egyaránt lehetőségeket teremtsünk, ahogyan Tajá asszony is elmondta. Ez is egyébként egy összhangba esik, vagy összhangba áll a bizottság előterjesztéseivel. Egyre inkább finanszírozunk azokat a projekteket, amelyek az innovációra vonatkoznak, és a másodlagos termelésre, ugyanis egyetértünk azzal is, hogy az alapfémek szektorában nem csak arról beszélhetünk, hogy mi volt a múltban, hanem igenis, és ezek a jövőben mutató szektorok, az alumínium és az acélipar, tehát ezek a jövő szempontjából is rendkívül fontosak lehetnek. Van egy jó hírem is az önök számára. Arról van szó, hogy az új biztos asszony úgy döntött, hogy a az acél magas szintű munkacsoportot átalakítja a magas energiaintenzitást igénylő iparágakra vonatkozó magas szintű munkacsoportá. Az első találkozója május 27-én lesz, a biztos asszony fogja elnökölni, és ez pont a versenyképességi tanács ülésének megelőző napján lesz. Tehát fontos ez a speciális platform létrehozása, annak érdekében, hogy ezt az iparágat támogatni tudjuk, de ugyanígy egyébként a faipar vagy az építőipar szintén ide sorolhatóak. Ezeknek mind ugyanaz a problémája, a tisztességtelen verseny, a magas energiaárak, valamint az, hogy olyan új szabályok vannak a klímaváltozás miatt, amelyek a világ távolabbi részein nem léteznek ezek a szabályok, és ezek versenyhátrányt okoznak. Ezen kívül pedig igencsak kontroverz téma, de mindenképpen fogunk erről is beszélni, a DG Klímában dolgozó kollégákkal közösen, hogy az LTS rendszert hogyan lehet felülvizsgálni. Már a nyár előtt egy új ETS rendszerben gondolkodunk, ennek a megjelenítésén, tehát mindezek a témák talán fontosak lehetnek az Európai Bizottság ETS rendszer felülvizsgáló új dokumentumában is. Toja asszony is rávilágított a Terni üzem bezárására. Most ez egy konkrét téma, ez már a jövő, vagy ez már a múltban megtörtént, már született döntés, de azért rámutatott a történelem arra, hogy ez egy globális piac, hiszen onnantól kezdve több mint 30%-ossá vált a kínai import aránya, tehát igenis, és az egész európai piacra kihatott, és globális szinten is érezhető volt ennek az üzemnek a bezárása. Tehát nem ternire kell most gondolni, hanem inkább arra, hogy a jövőben az inoxacél üzemek fúziójával vagy bezárásával kapcsolatban hogyan fogunk dönteni, illetve gondolkodni. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen a megjegyzéseit. Nagyon fontos téma. Most az előadó kolléga, hogy ígértem önnek, nagyon sok időt kap, öt percet, ha óhajtja, hogy megtegye a záró megjegyzését. Ki tudja tölteni az öt percet? Okay, good. Akkor jó. Köszönöm szépen. Én azt hittem, hogy azt mondta, azt mondja, hogy egy negyed órát kapok, mert a legelején én 15 percet szerettem volna beszélni, de azt kell, hogy mondjam, hogy a legfontosabb témákat még csak fel se tudtam vetni. Mindegy, hát azért szerencsére a kollégák elég sok pozitívumot hozzáfűztek a vitához. Megpróbáltunk a lehető legszélesebben gerebjézni, annak érdekében, hogy lássuk azt, hogy melyek a problémák jelenleg, amelyek az iparág előtt állnak, és hogy erre milyen megoldásokat kínálhatunk. Köszönöm szépen a biztosításokat. Szerintem mindenki érti már ma azt, hogy az alapfémek piaca egy globalizált piacon világversenyben képzelhető csak el. Európa nem maradhat ezen 1957-es datálású érvek mögé nem bujkálhatunk többé. Az, amit az Európai Bizottságnak elmondtunk, főként a DG Competition számára. Pellegrini úr is nagyon jó megjegyzéseket tett. Az inox acél valóban stratégiai termék. Ma, Euró, ma Kína kínálja a világ piacán az 50%-át ennek a terméknek. A Tissen Group és egy másik európai cég összeolvadását akadályozta meg az Európai Bizottság, és ebből kihúzott hasznot, hát a kínaiak. Nos, hát ami pedig a határokon való kiigazítást illeti, hát ez egyszerűen elképzelhetetlen enélkül a jövő. Nem lehet azt mondani, hogy az európai cégek fizessék meg azt, hogy környezetvédelmi szempontból meg akarjuk őrizni a Földet a jövő generációk számára, de ugyanakkor az Európán kívüli cégekre nem vonatkoztatjuk ugyanezeket a szabályokat. Tiszta technológiára van szükség, de hogyha beszedjük ezt az adót a külföldi versenytársaktól is, akkor talán ezt jó célokra is fordíthatjuk majd, mert itt ugye a befektetési költségek is nagyon magasak ebben az iparágban, és a befektetőknek is hosszú távon kell tudnia gondolkodnia. Például egy német cégvezér azon gondolkodott, hogy felvetette azt, hogy mi lesz a jövőben a legnagyobb probléma. Az, hogy az európai politika előre látható legyen a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos területen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos ugyanakkor azt is látjuk, hogy egy nemzetközi dimenzióban kell gondolkozni. 160, 170 millió tonnát termelünk itt, vagy ennyire van szükségünk itt Európában, de akkor fel kell tegyük magunknak a kérdést, hogy egyetlen akarunk még acélipart? Akarjuk, vagy nem, hogy legyen európai acélipar? A tavalyi projektek a jövőbe mutatnak, és azt kell látni, hogyha a, például Spanyolországban nagyon magasak a az energiaárak, az alkoa például egész egyszerűen nem képes már a versenytársaival versenyezni, akár Európán belül, akár Európán kívül, a magas energiaárak miatt. Az energiaárak, ahogyan Péterzon úr is elmondta, az Energiaunión keresztül kezelhetők, és ezek járulnak hozzá ahhoz, hogy hosszú távú szerződéseket tudjanak megkötni. A spanyol iparosok is azt mondták, hogy nekik is látniuk kell a jövőt megbízhatóan, tudniuk kell, hogy egy megawatt energiának mi lesz az ára jövőre. Különben nem tudnak tervezni. Ami pedig a többi dolgokat illeti, Európának ma a szabályokat követnie kell, de nem szabad megengedni azt, hogy domináns helyzetek alakuljanak ki. Kína esetében, persze az is igaz, hogy nincsen, nem csak Kínában vannak versenytársaink, mégis ők a legnagyobb versenytársaink, de ott azt látjuk, hogy egy ország, egy kormány szeretné, politikai akarat van a mögött, hogy lenyomjanak bennünket. Például eh, az inox acél importok területén ez látható, hiszen ez Kínából érkezik. Közvetlen vagy közvetett módon, de megérkezik ez a termék az európai piacokra, tehát nekünk is ugyanezzel a fegyverrel kell felvennünk a harcot velük, ami pedig azt jelenti, hogy eh, a szárnyékjelentéstevőkkel egyetértésben erős ipart szeretnénk, és hogy ne ö, hergeljük egymás ellen a különböző érdekelt feleket. Erős egy ö, iparágat akarunk a környezetvédelem és a közegészségügy figyelembevételével, és a jövő szempontjából is el kell gondolkodnunk a tiszta energia, a kibocsátás, a károsanyag kibocsátások csökkentése, ezek mind-mind nem csak az európai, hanem a világ versenyéhez hozzájáruló pozitív tényezők lesznek. Köszönjük szépen! Köszönjük a munkadokumentumot, és azt is, hogy ennyire lelkes. Ez fantasztikus. Erre szükség is van. Ön majd egy jelentéstervezetet fog írni erről. Persze nagyon kevés a lehetős előttünk, tehát nem lesz könnyű ez a munka, Szintézésre van szükség. A jelentéstervezet megvitatása június 15-16-án lesz, tehát két hónap múlva. Köszönöm szépen még egyszer, és most következik az utolsó napirendi pontunk a ma délelőtti ülés során, ez pedig a 2016-os költségvetés, a trialógus mandátum, Alin van Pozault következik, Remélem jól ejtettem ki a nevét, gondolom egyébként, hogy nem. Az ICR-ból érkezett ez a kolléga, és arra szeretnék emlékeztetni, hogy az ITRE politikai prioritásait kell, hogy papírra vessünk a következő éves költségvetéssel kapcsolatban. Ez egy fontos téma, tehát van. Poszelt asszony következik. Kérem, hogy kezdje meg előadását. Thank you very much, Chair, um, for, for giving me the words, and you pronounced my name correctly. Köszönöm, hogy megkaptam a szót, és nagyon jól ejtette ki a nevemet. Tisztelt kollégák! Most szeretnék a 2016-os költségvetésről beszélni. Nagyon fontos, ahogy ezt ön is említette, elnök úr, nem volt lehetséges lefordítatni a dokumentumot az összes nyelvre. Én most az európai prioritásokra szeretnék koncentrálni, de szeretném világosan kifejezni, hogy egy eh, tervezetről van szó. Patricia Tolja asszony. If I may ask you, just... Kérhetem, hogy üljön le, és hagyja beszélni az előadónkat. Köszönöm. Elnök úr, akkor folytatom. Igazából egy első kezdeményezésről van szó, és kíváncsi vagyok a módosítókra, a megjegyzésekre, és pedig a legfontosabb ebben a véleménytervezetben az, hogy a Horizon 2020 és a Connecting Europe finanszírozását, illetve az EFSI finanszírozását megbeszéljük. Ezekről a programokról a parlament már évek óta vitázik. Ezek magas hozzáadott értékkel rendelkező projektek, és nagyon fontos, hogy ne szűnjenek meg. Az EFSI természetesen új projekteket fog majd finanszírozni. Nagyon fontos, hogy a projektek első körét megfigyeljük, amelyeket az FC alatt elfogadtak. A Horizon 2020 és a Connecting Europe viszont körbe bástyázódik, és nem kerül ki belőle pénz. De most akkor nézzük meg a 2016-os költségvetést. Szükséges az összes költségvetési sor átvilágítása. És hogyha úgy gondoljuk, hogy bizonyos dolog nem terv szerint működik, akkor közbeszólunk. És szerintem megvan a hatalmunk, hogy ne engedjük, hogy olyan dolgok történjenek, amelyek nem felelnek meg az elképzeléseinknek mindent megnézek, amit a bizottság javasolt, kritikusan vizsgálom át a pontokat, és biztos vagyok abban is, hogy a többi kolléga is nagyon kritikusan fogja figyelni a dolgokat. Hogyha kiderül, hogy Európai Uniós támogatásokat juttattunk el valahova, akkor nagyon fontos, hogy ezek megfelelő módon kerüljenek végrehajtásra. És a nem kifizetett pénzt, a nem felhasznált pénzek mindenhol problémások, főleg a KKV-knek, amelyeknek eh, cashflow problémáik vannak. Ezeket a projekteket a bizottság eh, figyelemmel kíséri, és eh, alkalmazza a szabályokat, hogy és megpróbálja elkerülni a késedelmes kifizetéseket. Három anyagot néztem át az elmúlt évek sorából. Az egyik a jobb jogalkotás, ami természetesen a parlamentnek is fontos, hiszen a politikának realistának és megvalósíthatónak kell lenni. Nagyon fontos az, hogy megfelelő mércéket alkalmazunk, józan, végrehajtható mércéket. Tehát nagyon fontos, hogy ilyen programokat is csináljunk. A három anyag, amiről beszélek, az energiahatékonyság, a másik a tagállamok közötti interkonnektivitás, és a harmadik pedig a gazdaság. Nagyon nagy figyelemmel kísérem majd ezeket a költségvetési sorokat, és remélem, hogy a bizottság is ezt teszi majd. Tehát ez a vélemény tervezetem lényege, most pedig várom megjegyzéseket majd, és várom a módosítókat. A hétvégén el lehet készíteni. Köszönöm szépen! Az üzenetet Szeretnénk természetesen mi is bemutatni véleményünket. Az ITRE véleménye a következő év Európai Uniós költségvetése tekintetében nagyon fontos. Gájer úr szeretne valamit mondani? Köszönöm, elnök úr. Két megjegyzésem lenne. A Költségvetési Bizottság tagjaként, aki itt póttag az ITRE-ben. Az első megjegyzésem az FC-re vonatkozik. Nyilvánvaló, hogy a 2016-os költségvetés is fontos lesz az FC tekintetében, den, den hiszen a garancia alapot fel kell tölteni ebben a házban nagyon-nagyon vitatott, hogy ez hogyan is legyen. És pont ebben a szakbizottságban jogosan képviselik azt az álláspontot, hogy a Horizon 2020 védendő. A vitánk során ezt figyelembe kell venni. A több éves pénzügyi keret tekintetében, pénzügyi terv tekintetében a költségvetési források legnagyobb része már elosztásra került. Tehát minden tagállam pontosan tudja, hogy milyen összegeket hívhat majd le az elkövetkezendő 7 évben, de azt is tudja, hogy mivel kell hozzájárulni. A kohéziós alapokra, strukturális alapokra vonatkozik ez, és a kapra. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság sajnálatos módon csak nagyon kis mozgástérrel rendelkezik, hogy tologassa ezeket a költségvetési eszközöket. A szabadon mozgó költségvetés rész, amely nincs még nemzeti borítékokba csomagolva, ahogy az angol mondja, ez a kutatási program. Ez azt jelenti, hogy ha a ház ragaszkodik hozzá, hogy más forrásokat is mozgósítson, akkor itt felbontjuk a több éves pénzügyi tervet. Ez pedig egy szörnyű, hosszú folyamat lenne, a végezetül pedig a tagállamok döntenek, és mindenkinek a politikai fantáziájára bízom, hogy ez mennyire lehet sikeres. Elvtársak, hogyha zavarlak titeket, akkor kimegyek. Also die, uh... Also da, da ist unser Problem an der Stelle. Tehát ez a problémánk. Nincs túl sok szabad forrásunk, éppen ezért meg kell nézni, hogy a költségvetés milyen területein vannak még források, és ez például a Horizon 2020. Tehát hol vannak eszközök a Horizon 2020-ban, amelyeknek így is úgy is az a célja, hogy magántőkét mozgósítson. Ugyanúgy, mint az FC esetében. Természetesen meg kell akadályoznunk a kettős finanszírozást, és itt az addicionalitás sem lenne meg. Éppen ezért kérem a szakbizottságot, hogy a Horizon 2020-at vizsgálja meg abban a tekintetben, hogy ebben a kutatási programban nincsenek-e olyan források, amelyeket lefedne az FC és amelyeket az FC-vel párhuzamosan lehetne mozgósítani. Itt lehet találni nem lekötött forrásokat. Tehát védje meg az ITRE a Horizon 2020-at. Szükség van az alapkutatásra, szükség van az iparhoz közeli, a gazdasághoz közeli kutatásra, de óvaintek attól, hogy eh, a Horizon 2020-at nem az EFSI fényében vizsgáljuk meg. Az európai költségvetés egész szerkezete vélemény szerint így nem lesz fenntartható. Más, másként óhajtanám, de nagyon bonyolultak az alternatívák, és nagyon hosszadalmasak. Egy második pont, amire kitérnék, az ügynökségek. Ez már egy ilyen reflexzerű áldozat. Tehát, hogyha valaki valamennyire kiismeri magát az Európai Unióban, és hogy hol lehet takarékoskodni, ez az ügynökségek területe. Sok ügynökség van, és először is felsorolhatjuk, hogy kik vannak ott, mire jók, de az ügynökségek jó okkal alakultak meg, és az ott dolgozó kolléganők és kollégák óriási nyomás alatt vannak a bizottság részéről mindenek előtt. Tehát nem csak 5%-os személyzet csökkenésük kell számolniuk, mint hogy ez az intézményközi megállapodásban benne van. A bizottság még azért is nyomást gyakorol rájuk, hogy további személyzetet bocsássanak el, és néhány ügynökség már nem tud rendesen dolgozni. Én vagyok felelős a ügynökségekért a Költségvetési Bizottságban, és állandóan ott vannak nálam, hogy segítsek nekik, és megpróbálok bátorságot adni nekik, hogy megmondom, hogy beszéljetek az Európai Parlamentben az anya szakbizottságotokkal, hiszen csak is ez a bizottság ítélheti meg pontosan, hogy mennyire fontos az ügynökségek munkája, mint például a berek munkája. És ezeknek mindenképpen garantálni kell a működést. És ez óriási könnyebbség lenne az ügynökségek számára is, hogyha a szakbizottságok véleményei támasztanák alá, hogy mennyire fontos egy ügynökség munkája. És akkor itt tudunk a bizottságra nyomást is gyakorolni. Én természetesen kész vagyok arra, hogy módosítókkal is segítsek, amennyire tudom, amennyire szükséges, mert úgy gondolom, hogy itt a ITRE szak ismeretére is szükség van, hogy az Európai Parlament költségvetéséről folytatott vitájába beleszóljon. Köszönöm szépen, kedves kolléga, a megjegyzéseket. Azt hiszem nagyon fontos volt az ITRE szempontjából hallani ezeket. Örülünk annak, hogy ön teljes jogú tagja egyben a Költségvetési Bizottságnak is bemutathatott valamit, ami fontos az ITRE Bizottság számára is. A prioritásokról beszélt, ez FC hogyan finanszírozható például fontos, a Horizon 2020-as perspektívája, ez meg nagyon fontos. Köszönöm szépen, amit elmondott. Most pedig az Európai Bizottság. Nincs senki jelen a jelek. Nem jött senki, jó? Megértem persze, hogy ezek után mi majd küldünk információkat a bizottságnak. Nyilván bemutatjuk a tervezetet. Nincs jelen senki, ugye a bizottságtól akkor elküldjük szépen nekik ezt a tervezetet, és így tájékoztatjuk őket a vitáról is. Egy dologra szeretnék még emlékeztetni újra, mi szerint a módosítók határideje május 21-e hmm, délben a, pilo- a kísérleti projektekre június 3-a, szintén 12 óra, nem módosítok határidején, nagyon fontos tervezetről beszélünk, véleménytervezetről persze, és komolyan kell venni. Nos, asszonyom, előadóként kíván -e bármilyen végszót szólni ehhez a témához? Nagyon rövid leszek, egy sor megjegyzést hallottunk, kommentár volt, és az egyik ügy, amely feltűnt nekem, hogy a szocialisták és demokraták nyitva akarják tartani az ajtót, hogy ez a Horizon 2026 az FC finanszírozással is fel akarják használni. Én nem tudom, hogy ezt el tudjuk egy fogadni. Kedves kollégák, értem én, hogy a módosítók mindenképpen lehetőséget kínálnak arra, hogy elmondják a véleményüket. Szerintem várjunk egy pár hétig, és várjuk a módosítókat is. Ezzel végül is az ülésünk első része végére értünk, nem? De. Bocsánat, ez az utolsó pont a délelőtti ülésünkön. Újra látjuk egymást három óra múlva. Háromkor kezdünk. Köszönöm.